hogy bizottság véleménye az egyes módosítókkal kapcsolatban a parlamenthez megküldésre kerül, ahogy szokás. Köszönöm szépen, biztos úr, megköszönöm az összes résztvevő kollégának, hogy feltették kérdéseiket, hozzászóltak. Következik a következő napi rendi pont. Szóbeli kérdés, a statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság Eurostat kibővített ellenőrzési jogköre. Először ott már Karasznak adnám meg a szót, két és fél percet, tessék. Elnök úr, biztos úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A mai vita egy nagyon fontos politikai üzenet. Az Európai Parlament most küldheti el ezt az üzenetet. A határozottságunkról küldhetünk üzenetet. Ezzel a szóbeli kérdéssel, az Eurostat átszervezésével, illetve az Európai Parlament állásfoglalásával saját állásfoglalásunkkal megmutathatjuk, hogy az Európai Parlament független és igen kiterjedt tevékenységet vár el az Euróstattól. Legislatív kihatásai is vannak Görögországra is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tanács 2005-ben beterjesztette Almunia úr öt pontos javaslatát, és ezt leszavazták. Ezzel megakadályozták, hogy a bizottság megfelelő eszközökkel rendelkezhessen. Most pótoljuk azt, amit már régen megtehettünk volna, és meg kellett volna tennünk. A bizottságot is felkérem, és a tanácsot is, hogy a politikai akaratra koncentráljanak. Ez létezik. Minden egyes eszköz sorakoztassunk fel, amire szükségünk van hogy az euró a gazdasági unió szerepét betölthesse. A tanács se blokkolja, ne húzza az időt, hanem a bizottságnak adjuk meg a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, azt is szeretnénk tudni, hogy az elmúlt években hol voltak a hibák mind az Eurostatnál, mind a tagállamokban. Ha elemezzük a helyzetet, csak akkor tudhatjuk, hogy milyen kiavításokra és kiegészítésekre van szükségünk. Mit szeretne az Európai Parlament? Függetlenséget, összehasonlíthatóságot, minimum normákat a statisztikai adatok kezelésére, az ügynökségek és az intézmények nyilvántartására, az adatok visszaigazolhatóságát is szeretnénk, előzetes jóváhagyás nélkül. A kompetenciák kibővítését, hiszen minden adatra szükségünk van közösségi szinten is. Szeretnénk tökéletes együttműködést, a koordinációs funkció erősítését, és szeretnénk tudni a bizottságtól, mielőtt lezárjuk a jelentésünket, hogy minden készen áll-e a tanácssal egyeztetve, véleményünk szerint ez egyszerűen egy pótló cselekedet, és ez a következő lépés a kompetencia bővítésére és a függetlenség biztosítására. Köszönöm szépen, Karel Szúr, most Sharon Bowles következik. Köszönöm. A gazdasági, az Ekon szakbizottság konzisztens és egységes módon lépett fel az Eurostat megerősítése irányában. Régóta kérjük ezt, hogy magasabb minőségű statisztikai adatok álljanak rendelkezésre. Ez a cél. Ismerjük a dolog történetét, ahogy Kárász úr is felvázolta. 2005-ben a tanács szégyent hozott saját fejére, és a jelenlegi államadóság problémának a, az útját rakta le azzal, hogy meggyengítette a stabilitási és növekedési paktumot egyrészt, és meggyengítette másrészt az Eurostat vizsgálati jogait a bizalom hiánya aztán hozzájárult azokhoz a gondokhoz, bajokhoz, amelyeket orvosolandó a tagállamoknak nagyon sok pénzt kellett ö, feláldozni. Az ECOFIN tanács döntései nem voltak elégségesek. Végre lesz az orosztatnak vizsgálati, ö, könyvvizsgálati joga. Ez rendkívül fontos, hiszen ennek alapján tudunk hatékony gazdaság megfigyelési eszközöket bevezetni. Sokkal jobb hogyha a tényleges adatokat ellenőrizzük, mint hogyha az ígéreteket. Az adatok minőségét javítanunk kell, időben kell jönnek ezek az adatok, és az a nemzeti költségvetésekbe való inputokat is ellenőriznünk kell az Eurostat hatékony eszközrendszerével. Bár az ECOFIN tanács bizonyos feltételekhez kötötte az új auditálási jogosítványokat, ezek azonban kevésbé restriktívak, mint, mint sokan tartottunk tőle. Mégis alásták némileg a korai vizsgálat és közbeavatkozás lehetőségét. Az Európai Parlament jelentése ezzel szemben a feltétel nélküli Eurostat jogosítványokat, vizsgálati jogokat követeli és irányozza elő. Persze a forrásokat célod meg kell célozni, ám a vizsgálat az gyanú felmerülése idején kell, hogy megtörténjen, nem amikor megtörtént a baj. És végül ha, ha azt is látnunk kell, hogy az, e, a számviteli eljárások norma standardizálása tekintetében milyen előrelépések történnek, hiszen ez kell ahhoz, hogy a, az innovatív könyvelési gyakorlatokat kiszűrjük, és az egyenlően össze tudjuk vetni a tagállami adatokat. Köszönöm szépen. Most a biztos úrnak adom meg a szót, Oli Rédnek. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék Kerasz úrnak, Bolzasszonynak és más képviselőknek köszönetet mondani, hogy az Eurostattal, illetve a statisztikai adatok minőségével kapcsolatos nagyon fontos témát témával elkezdtek foglalkozni, és örülünk annak is, hogy a bizottsági javaslatot szeretnék módosítani azzal kapcsolatban, hogy a túlzott deficit folyamatnak milyen statisztikai következményei lesznek. A második Barrozó bizottság februárban élt egy javaslattal, és remélem, hogy ezt mi hamarabb el fogják majd el fogjuk fogadni, és ezáltal fegyvertárunk is bővül. Az eredeti javaslatot 2005-ben készítettük el, ezt aztán a tagállamok nem fogadták el. Azóta sok minden megváltozott, és a tanácsban immáron támogatják ezt a témát. Az ECOFIN tanács június 8-án múlt héten megegyezett az általános iránymutatásban, és úgy vélte a tanács, hogy a kormány deficit, illetve adóság szempontjából rendkívül fontos az, hogy, az, hogy a statisztikai adatok megbízhatók legyenek. Ennek a javaslatnak, a bizottsági javaslatnak a legfőbb célja az, hogy auditáló jogkörrel ruházzuk fel az Eurostatot olyan esetekben, amikor az adatok minőségével kapcsolatban komoly kockázat merül fel. Ezért a tanács elfogadja a kompromisszumos szöveget. A bizottság szándékában áll, hogy ezzel kapcsolatban további lépéseket tegyen, tehát az európai statisztika minőségét javítsuk. az ezzel foglalkozó kollégák számát növelni fogjuk, az Eurostaton belül átcsoportosítjuk a munkatársakat. Többször több látogatást tesznek majd a tagállamokba, az EDP párbeszéddel kapcsolatosak lesznek ezek a látogatások. Hogyha ezzel kapcsolatban olyan esetek merülnek fel, ahol nagyon nagy a kockázat, tehát az adatok minőségével kapcsolatos kockázat nagyon nagy, akkor az Eurostat az összes jogkörét felhasználhatja e, ennek kivizsgálására, gondolok itt az auditáló jogkörre is. Most néhány szót szeretnék szentelni Görögország témájának, ha már nálam van a szó, egy-két percüket még elrabolnám. Bizonyára tudják, hogy a bizottság a görög statisztikával, statisztikákkal már régóta foglalkozik több éve. A rendelet tervezett célja az, hogy a jövőben jelentősen lecsökkentsük a statisztikai szabálytalanságok, illetve csalások lehetőségét. A tegnapi nap során új fejlemény történt Görögországgal kapcsolatban. A Moody's úgy ö, döntött tegnap, hogy ö, Görögország minősítését csökkenti, lefokozza. Bárnyi úr és Barozó, Benyőről és Barozó úrral egyeztetünk ez ügyben. Azt gondolom, hogy a Moody döntése rendkívül szerencsétlen pillanatban érkezik, és elég meglepő is ez. Makroökonomiai kiigazítási programban egyezett meg az IMF, a bizottság és Görögország. És Görögország. A görög kormány lépései jól mutatják azt, hogy a görög kormány elkötelezett, reform, meg akarják reformálni a statisztikai rendszerüket, az állam háztartást próbálják valahogyan megoldani, illetve a fenntartható gazdasági fejlődést is elérni. A Moody's döntése úgy vélem, hogy az áll, a görög állam kötvényekkel kapcsolatos megegyezést nem veszi, tisztele, nem veszi figyelembe, és azt gondolom, hogy a programot sem. kérdést, azt a kérdést veti fel, hogy mi is a hitelminősítő intézetek szerepe ebben az egész rendszerben. A bizottság ezt mindenképpen figyelembe fogja majdni majd a jövőben, amikor hitelminősítő intézetekről lesz szó, és az elkövetkezendő hónapokban megvizsgáljuk azt, hogy a versenyhelyzet hogyan áll ebben az ágazatban. Megvizsgáljuk a azt, hogy az idő szempont, vagy az idő faktor mennyire fontos a módszertanban. Végezetül hadd mondjam el, elnök úr, hogy rendkívül fontosságúnak tartjuk azt, hogy a nemzeti gazdaság és államháztartási statisztikai adatok megbízhatóak legyenek. Ez előfeltétele a jól működő és fenntartható gazdasági uniónak, ahogy erre Kárász is utalt. Az Eurostat jogkörével kapcsolatos módosítás úgy vélem, hogy szerves része annak, hogy ez megvalósuljon, és valóban nagy szükség van erre. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök most Edwards Kikluna következik két percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök neki, hogy a bizottság jogalkotási javaslatokat nyújtott be az Eurostatot illetően, és az ECON felügyeletét illetően is. A válságnak is ez lenne az alapja. Nem kétséges, hogy az Eurostatnak ki kell bővíteni a jogköreit, különösen a helybeli intézkedéseket és ellenőrzéseket, illetően a tagállamokban de ez nem csak a pénzügyi minisztériumok vagy a nemzeti statisztikai hivatalok bevonását jelenti, hanem be kellene vonni, ha szükséges, az akadémiai gazdá, közgazdászokat és szakértőket. A hitelminősítő intézetek szerepét is felül kell vizsgálni. Másodszorban közös számviteli rendszert kell megvalósítani minden tagállamban. Ez európai normarendszeren kell, hogy alapuljon, és a tagállamok és a parlamentek el kell, hogy fogadják. Nem csak a pénzügyi jelentésekre kell, hogy ez igaz legyen, amit a bizottságnak nyújtanak be a tagállamok, hanem a tagállamok államháztartását illetően is ezt a rendszert kell alkalmazni. Az eurozóna egy évtizede után most vettük észre, hogy milyen alapvető hibák vannak a rendszerben. Ezek nagyon sok kárt okoznak. Ez sajnos a tűnékeny bizony bizonytalanság érzet vetette fel. Nagyon fontos, hogy a gazdaságok bízzanak a kormányokban, a statisztikákban, ezért kell kiavítanunk ezeket a hibákat, és gyorsan kell lépnünk. Tehát együtt kell működni a bizottságnak, a tanács és a parlamenttel, hogy megoldják ezeket a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sikluna úr. Most egy percre Szilvi Gulárnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, a jelenlegi euróválság nem pusztán a statisztikai rendszer következménye, Természetesen ennek vannak gazdasági következményei, nagyon súlyosak, illetve az Európai Unió hitelével kapcsolatban, vagy hitelességével kapcsolatban is gondok merülnek fel. Az európai kormányok ígéreteket tesznek a lakosságnak, azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek, illetve hogy megszorító intézkedésekre kerül sor. Illetve, hogy a közös erőfeszítéseket meg kell növelni. Nagyon fontos az, hogy a különböző gazdasági feltételeket lehető legszigorúban alkalmazzuk, és a dolgok jelenlegi állása általánosságban nem túl pozitív. Ezért is szeretnénk ezt a, ezt a módosítást támogatni, szeretnénk, hogyha az Eurostat, Eurostat jogköre megnevekedne, és jó lenne, hogyha közös szabályok, szabványok lennének érvényesek az adatok gyűjtésében, hogyha ez a szigor, ez a közös adatokra vonatkozó szigor, szigor nem valósul meg, akkor az Európai Unió hitelessége csökken. Köszönöm, Obermeier úr. Köszönöm, elnök úr. A vita, amely az Eurostat jogosítványának kibővítéséről szól, nem pontosan fogalmazza meg a problémát. A sosem szabad előfordulni, hogy tagállom csal a költségvetés adataival, és ezt mások kárára teszi, ha kétség merül fel, azonnal meg kell vizsgálni az adatokat. Görögország ügye és a jelenlegi euróválság nem feltétlenül arra alkalom, hogy a, a a tagállamok költségvetés jogosítványai teljesen üressé tegyük. Nem ez kell legyen a cél. A társadalmi gazdasági struktúrája a tagállamoknak nagyban különbözik, masszívan különbözik egymástól. Az Eurostatnak ezt is figyelembe kell vennie, ezeket a diszkrepanciákat. A párizsi munkanélküli adatok mások, mint a londoni adatok. Nem ugyanazon adatok alapján, elvek alapján határozzák meg, nem mindig tükrözik az adatok a társadalmi gazdasági valóságot, nem összevethetőek az adatok. Az Eurostatnak mindenáron le kell, fel kell lépni az összevethetőség mítoszát, illetve ténylegesen összevethető adatokat kell, hogy beszerezzem. Eh, Köszönöm szépen, Podimata asszony, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, először is. Teljes mértékben elégedett vagyok azzal a nyilatkozattal, amit tett az előbb. A tegnapi kiábrándító és érthetetlen leminősítést illetően, hogy Görögország hitelminősítését rontsák, önkövetkezetlennek és rossz döntésnek nevezte egyetértek, hiszen így nem tehetünk eleget annak a kötelezettségünknek, hogy alapvető módosításokat végezzünk a rendszerünkben, és hogy felülvizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy hogyan érhetünk el egy jobb európai hitelminősítést. Ami a javaslatot illeti, illetve a statisztikai adatok minősítésének java, javítását, az úgynevezett görög ügyet, a statisztikai adatok megváltoztatását. Én, mint görög képviselőnő, biztos vagyok benne, hogy mindenki megérti, hogy nem örülök annak, hogy mindig Görögországot hozzák fel példának egy ilyen megbeszélésben. Szeretnék azonban emlékeztetni arra, biztos asszony, hogy a mai görög kormány volt az, amely elsősorban fellépett a probléma megoldására, és alapvető döntéseket hozott először is a Nemzeti Statisztikai Hivatalt átszervezte, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák a parlament döntéseit, másodszorban pedig a bizottság javaslatait felkarulják és felválják és beazonosítsák azokat, akik felelősek ezért a helyzetét. El kell, hogy ismernünk, hogy ez a párbeszéd az európai szinten késik, és nincs elég bizonyítékunk pedig már 2005 óta rendelkezésünkre kellene, hogy álljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stajanov úr következik. Egy perc. Соча дебата в една по-практическа защото господин... Elnök úr, szeretnék egy pragmatikusabb irányba haladni. A bizottság múlt héten bejelentette, hogy egy külön Eurostat ellenőrzést hajtanak végre a bolgáradatokat illetően. Sajnos biztos úr nem magyarázta meg, hogy miért. Miért pont Bulgáriát illetően? Tehát szeretném feltenni ezt a kérdést neki. Milyen kritériumok alapján döntött úgy a bizottság, hogy pont Bulgáriát célozza meg? És miért döntött úgy, hogy megbízhatatlannak minősíti a bolgár statisztikai adatokat, hiszen pontosan ez a legstabilabb ország a Balkánon. Talán ez egy tehetetlenség, ami még tovább gyűrűzik a bővítésből, ami Görögországot illeti, természetesen itt nagy problémával állunk szembe. De hogyha eltérő kritériumokat használnak, például arra, hogy megtámadják Bulgáriát, akkor az kihat Bulgária hitelminősítésére is. Ludvigson képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint egyszerű intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy Európában megteremtsük a stabilitást. Az egyik legfontosabb intézkedés az lenne, hogy a gazdasági területen az adatok minőségét növeljük, javítsuk. Elég egyszerűen meg lehet ezt tenni, és ezzel nagyon nagy javulást érhetnénk el. De szeretném, illetve nagyon örülök annak, hogy, a pozit, hogy pozitívan áll hozzá ez a kérdéshez a bizottság és a tanács is. Én azt szeretném, hogyha a statisztikai minőséggel kapcsolatban egy intézkedés csomagot fogadnánk el, mindenképpen meg kell erősíteni az Eurostat munkáját és jogkörét. Az Eurostatnak együtt kéne működnie a nemzeti statisztikai hivatalokkal, ugyanakkor a hierarchiát és a döntéshozatali szinteket világosabbá kell tenni az Eurostatot is be kell vonni az adatok ellenőrzésébe, elemzésébe. El kell érni azt, hogy az Eurostat ott gyűjthessen adatokat, ahol nincsenek megelégedve az adatok minőségével. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő forrásokat szenteljünk ennek az ügynek, hiszen hogyha jobb minőséget szeretnék, ahhoz nagyobb befektetés kell. Egy tervet kell elkészíteni ehhez, kapacitás növelése van szükség, illetve olyan költségvetést kell létrehozni, amely elősegíti a minőség növelését. Úgy vélem, hogy jelenleg a statisztika nem számít prioritásnak ezen a területen. És ezt sajnálatosnak tartom, és jelen remélem, hogy komolyabb forrásokat szárnak majd ennek a kérdésnek. Elnök, most a spontán hozzászólások következnek. Először Mölcer úrnak adnám meg a szót. Jó tudjuk mindannyian, hogy a szabályozás megújítása az adatszolgáltatás minőségi javítása érdekében egy nagyon nagy hiányt pótol a jelenlegi tagállami költségvetési adatszolgáltatás szempontjából sürgető feladat volt már ez. A világos átlátható adatok beszerzése eddig nem volt lehetséges, így nem tudtunk megfelelő intézkedéseket sem hozni. Az ellenőrzési mechanizmusok beindítása is azt jelenti, hogy a tagállamok, a hatóságok által benyújtott adatokat azonnal ellenőrizhetik is Ezáltal elkerülhető az, ami Görögországban történt, hogy utólag derül ki, hogy helytelen, nem helytelen adatok, vagy akár hamisított adatok alapján rossz döntéseket hoztunk büntetéseket is elő irányoznunk azon tagállamok esetében, amelyek félrevezető adatokat szolgáltatnak. Az Eurostat új szabályozása és független hatóságként való meghatározása mindenképpen előnyös volna. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy belavatkozunk a tagállamok költségvetési hatóságába, csak az ellenőr, adatok ellenőrzéséről van szó. Köszönöm szépen, Jákoncári asszony következő. Arvoisa puheenjohtaja, Elnök úr! Úgy gondolom, hogy köszönetre tartozunk a bizottságnak. Mégpedig azért, mert nagyon nagy és gyors előrehaladást értünk el. Például néhány hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy ha beavatkozunk egy állam statisztikai adatainak nyilvántartásába, az nem más, mint a szuverenitás megsértése. Tehát most igazából előrelépésről beszélhetünk. Ha nem így jártunk volna, ha csak egyszerűen követtük volna az állami adatokat, amelyeket már megmódosítottak a tagállamok, akkor az Európai Unió a hihetőséget elvesztette volna. De ne hibáztassuk Görögországot, hiszen a görög nép nagyon nehéz döntéseket hozott. Inkább meg kellene tanítanunk az állampolgárunkat, hogy jobban gazdálkodjanak. Köszönöm szépen. A biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az előbbi felvetésekre, és kérem a többi képviselőt, hogy maradjon csöndben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tagok! Köszönetet szeretnék mondani, ez egy igen tartalmas vita volt és köszönöm a támogatásukat a javaslatot illetően, mi szerint az Eurostat hatáskörét kibővítsük. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyet értek Jakonszári asszonyjal. Nagyon nagy változásoknak voltunk tanulni, igazi kultúraváltásnak, paradigmaváltásnak, ami a gazdasági politika koordinálását illeti Európában az elmúlt hónapokban ennek a javaslatnak az elfogadása az egyik alapköve lehet a gazdaság és monetáris uniónk megerősítésének. Többen utaltak Görögországra és Bulgáriára. Szeretnék valamit tisztázni és választani néhány kérdésre, amit felvetettek. Ami Görögországot illeti, nem szeretném az egész történetet felgöngyölíteni, de egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Görögországnak az ostorozása nem folytatódhat tovább, hiszen jó irányba haladnak, és hatékonyan valósítják meg a programot, úgyhogy megérdemlik a támogatásunkat, nem a sárral való dobálózást. Ami a statisztikai reformokat illeti, együttműködünk a görög hatóságokkal, Sokszor ellátogattunk Görögországba tél és tavasz során, és nemrég megállapodtunk egy intézkedési tervben, amelynek az a célja, hogy növeljük a görög statisztikai rendszer hatékonyságát, és a görög államháztartási statisztikát rendbe hozzuk, ami Bulgáriát illeti. A fenntartásaink Két dolgot érintenek főleg a költségvetési előjelzéseket illetően. A bolgár parlamenti tagok, remélem legalább ők hallgatják most a válaszomat. A Bulgária túlságos hiányát illetően és statisztikai problémáit illetően. Először is a bizottságot későn tájékoztatták arról, hogy Bulgáriában a költségvetési előrejelzés megszegi a szerződéses kötelezettségeket. Másodszorban. Másodszorban. Nincs elég információnk azt illetően, hogy Bulgária miért szervezte át a 2010-es költségvetését, hiszen az kiegyensúlyozott volt, most pedig egy 3,8%-os deficitet jelez ezen a héten. Pedig a makroökonómiai mm, háttérmegvilágítás ugyanaz maradt. Következésképpen a bizottság nem tudja megfelelően kiértékelni a 2010-es bolgár költségvetési terveket. Az, hogy Bulgáriába tervezünk egy hivatalos Eurostat látogatást, ezt az év második felében tesszük meg, majd felveti ezeket a kérdéseket, és a 2010-es elképzeléseket. Ez nem egy statisztikai kérdést. Az Eurostat a potenciális kockázatokról fog szót ejteni, hogy az excessív deficitet, illetve milyen adatokat szolgáltat Bulgária. to previously undeclared government uh, contract pedig a kormány szerződéses kötelezettségeket vállalt. Nagyon örülök annak, hogy felvetették ezt a kérdést, mert ennek kihatása lehet még a jövőben Bulgária piacon betöltött szerepére. A polgárhatóságok által szolgáltatott információk szerint a belső költségvetési vizsgálatuknak a következtetéseit csak a nyár közepén tudják benyújtani, és ezeket az eredményeket fel, fogja felhasználni az Eurostat az EDP látogatáson Bulgáriában. Attól függően, hogy milyen gyorsan lép majd az Eurostat hogyan élhet a kibővített hatáskörökkel. Mindent megteszünk annak érdekében, ami szükséges ez a munkához. Így aztán, hölgyeim és uraim! Megint csak köszönöm a figyelmüket, különösen a támogatásukat a javaslatunkhoz. Ez az első jogalkotási javaslata a második Barózó Bizottságnak. Ennek az elfogadása alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gazdaság és monetáris unió működhessen. Köszönöm. Grazie. Grazie, signor commissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm azt is, hogy még akkor is megtartotta beszédjét, hogyha nem megfelelő fegyelmezettséggel viseltetek a kollégák, mindenképpen elítél, elítélem a olyan fajta tetszés nyilvánat, nyitásokat itt a házban, amelyek megzavarják a hozzászólót, illetve a munkát. Ezzel lezárom a vitát. A holnapi délelőtt során fogunk ezekről a kérdésekről szavazni. Most pedig két percre berekeztem az ülést, utána következik a szavazás. Az elnök. Do you want to say something? Koleżanki, koledzy. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Please. Please take... Kérem, foglaljanak helyet.